Bene, già. Non so come si fa qua. Bene, prego. Eh, cari colleghi. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, vegyék fel a fülhallgatóikat, és kérem azt is, hogy mindenki foglaljon helyet, üljenek le, hogy elkezdhessük az ülésünket. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy két nagyon fontos képviselője van jelen az olasz kormánynak, az olasz elnökségnek. Kérem önöket ott a terem hátulján, hogy ne beszélgessenek, mert zavarják az ülésünket. Itt van velünk Dario Franceschini miniszter úr, valamint Giacomelli államtitkár úr, ők fogják megosztani önökkel az elnökség prioritásait. Ha megengedik, akkor, ahogy tudják, volt a négyes napjelendi ponttal kapcsolatosan egy kis módosítás, ugyanis holnap 10 órakor lesz, lesz jelen Giannini miniszterasszony, Stefania Giannini, aki az oktatásért, felsőoktatásért felel, ugyanis ma Rómában pontosan az iskolák megreformálásával kapcsolatos ülésen vesz részt, úgyhogy holnap lesz itt. Bobba államtitkár úr fog az ifjúságpolitikával és a sporttal most foglalkozni. Hogyha ezekkel a módosításokkal egyetértenek, akkor folytathatjuk, és el is kezdhetjük. Azt kérem, hogy az előző, a július 7-i ülés jegyzőkönyvét fogadjuk el, és átérnék a következő napi rendi pontra, tehát elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyvet, a közleményeket illetően pedig szeretnék mindenkit informálni arról, hogy természetesen az interneten is nézhetik az ülésünket, webstreaming van, francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, magyar, észt, román és lengyel nyelven folyik a tolmácsolás. Tehát áttérünk a negyedik napi rendi pontra, az olasz elnökség programjára. Ez egy nagyon fontos alkalom, lehetőség számunkra. Tudjuk, hogy oktatással, ifjúságpolitikával, sporttal ö, foglalkoznak, kulturális kapcsolatokkal, harmadik országokkal, és így tovább. Tehát nagyon széles körű a téma, az audiovizuális területekkel is, és így tovább. Nagyon sok sikert kívánunk az olasz elnökségnek, Tudjuk, hogy egy olyan időszakban kezdték meg a munkát, amikor a bizottság még nem állt fel, de én úgy gondolom, hogy nagyon fontos stratégiai ez az elnökség, ugyanis akkor lépett funkcióba, amikor az új parlament is elkezdi az új ciklust, és holnap el is fogadják a különböző programokat, a kultúrával kapcsolatosan is, oktatással, Erasmus programmal, sportprogramokkal kapcsolatosan, és így tovább a több éves programokat tehát el fogják fogadni. Először Dario Franceschini miniszter úr kap szót, ő fogja elmondani az olasz elnökség prioritásait ő a kulturális javakért és tevékenységekért felel, valamint a turizmussal is ő foglalkozik. A, ö, azt szeretném kérni ö, Franceschini képviselőtől, és miniszter úrtól tudjuk, hogy az olasz kormány és az olasz elnökség is szándékozik sokkal többet foglalkozni a kulturális politikával, és elsősorban a kulturális örökség kérdésével, aztán a digitális területekkel, az audiovizuális témával, az online témákkal, és szeretne egy integrált megközelítést bevezetni Ugye természetesen itt utalni lehet a szerzői jogokról szóló irányelve is, tehát nagyon-nagyon sok témára a 2020-as Európai Stratégia lehetővé teszi a fejlődés és a növekedés egy új fázisát, egy új szakaszát. Van egy nagyon kényes téma is, amelyel holnap foglalkozunk, nevezetesen a 2015-ös költségvetés elfogadása. Ez, erről holnap lesz szó. Nagyon nagy gondjaink vannak, ugyanis azt látjuk, hogy ugye csökkenteni akarják a költségvetést, és ez a, így van Olaszországban is, mi pedig mindenképpen szeretnénk azt, hogy a költségvetési csökkentéseket ne fogadják el. Tehát ez az én üzenetem, és átadom a szót, megadom a szót Franceschini miniszterónak, tehát itt a, az audiovizuális témát illetően itt van velünk Giacomelli úr, aki államtitkár és a fejlesztési minisztériumban a telekommunikációval, a távközléssel foglal, és az, azzal kapcsolatos témákkal foglalkozik. Először akkor a Franceschini miniszter úr kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Elnézést kérek a késésért, de abban a bizottságban, ahol a turizmusról volt szó, nagyon sok kérdést kaptam, és mindenképpen ugye válaszolnom kellett a kérdésekre, és így elhúzódott egy kicsit az idő. Nem akartam válasz nélkül hagyni a feltett kérdéseket. Én úgy gondolom valójában, hogy az olasz elnökség szemesztere nagyon nagy lehetőséget jelent, hogy az Európai Parlamenttel is együttműködjünk ebben a jogalkotási ciklusban, és az önök bizottságával, szakbizottságával is. Ugye itt a kultúra témát illetően együtt fogunk működni az Európai Parlament kulturális szakbizottságával. A kultúra egy központi kérdés nagyon sok szempontból. Itt egy hatalmas kihívással nézünk szembe minnyáján, akik itt jelen vagyunk, döntéshozók vagyunk, ugye, vala, valahol a kulturális területen. Azt hiszem, hogy nem kell egymást meggyőznünk arról, hogy mennyire fontos a kulturális politikák ö, szerepe az európai ö, fejlődés szempontjából. A döntéshozókat akik nem kulturális területen dolgoznak, meg kell győznünk arról, hogy mennyire fontos a kultúra, a kulturális politika. A nemzeti kormányokat is meg kell győzni arról, hogy tudatosuljon bennük, hogy mennyire fontos a kulturális örökségünk, a kulturális örökség szépsége, a történelmünk, hogy mennyire fontos a kreativitás, mennyire fontosak a kulturális iparágban, a kulturális tevékenységek, milyen nagy az előny a versenyterén, a globális versenyterén, milyen fontos szerepe van a kultúrának. A globális verseny teszi erősé Európát, és lehetővé teszi a növekedést. A kulturális örökségünk, szépsége fontos, ebbe be kell ruházni. Nagyon nagy tehetségek dolgoznak ezeken a területeken. Mm, a globális világban fontos a kreativitás minden területen, a különböző régiókban, földrajzi területeken egyre erősebbek kell, hogy legyünk a kultúrában is, versenyképesek kell, hogy legyünk. Teljesen nyilvánvaló dolog az, hogy a turizmus ugye turizmusról volt szó most a másik bizottságban, de a turizmus és a kultúra is összekapcsolódnak. A kreativitásunk, a kulturális örökségünk lehetővé teszi azt, hogy például az idegenforgalomban, a turizmusban is új lehetőségek nyíljanak, és hozzájáruljon a turizmus is a növekedéshez. Egy globális világban élünk, és meg kell nézni a különböző létező paramétereket, például a munkához kapcsolódó költségeket, azt, hogy Európának milyen fantasztikus kapacitása van, mm, a kultúra területén szépséget tud nyújtani, minőséget tud nyújtani, és be lehet ruházni e, ezekbe a területekbe. Éppen ezért ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy a kultúra, mint eszköz, a lehető legerőteljesebb eszköz, amelyel meg lehet erősíteni az európai identitást is. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a nemzeti identitás és a különböző más identitások között egy közös európai identitás alapul véve a kultúrával fel lehet venni a harcot nagyon sok területen a lehető legjobban intelligens módon kell kezelni, például a bevándorlással kapcsolatos mm, területeket, témákat is. Ugye itt is egy új kultúra, kultúrával találjuk magunkat szemben. Éppen ezért a 2020 Európa Kulturális Stratégia 2020-as program felülvizsgálata nagyon-nagyon fontos, mert a kulturális örökséget a központba helyezi. Az olasz elnökség elő szeretné segíteni, tehát a kulturális örökséggel kapcsolatos kérdéseket szeretnénk a különböző területeken érvényel juttatni a transzverzális kulturális politikát Ugye ez magába foglalja a regionális fejlesztést, a ifjúsági politikát, a kutatást, a fejlesztés, a szociális területeket. Tehát a saját kulturális örökségünk egy győzelmi fegyverré válhat a kulturális e, e, a kulturális kivált kiválóság fő témája volt az utóbbi miniszteri ülésnek is, még a görög elnökség során. Éppen ezért nagyon fontos fenntartani a, ezt a kulturális kiválóságot. Itt nem egy protekcionista elvről van szó, Európára vonatkoztatva. Mi természetesen a, szeretnénk érvényel juttatni, nem pedig megvédeni protekcionizmus szintjén a művészeinket, a művészeti termékeinket. Hát a kiválóság azt jelenti, hogy a kultúra nem csak a piac nak egy terméke kell, hogy legyen, hanem egy olyan fontos paraméter, amelyre a kulturális ágazatokban, mint utalási pont, mint referencia pont vesznek alapul. Az európai kultúra fejlődése a különböző intézményes szinten az irányítás szintén prioritás 2014 utáni munkaprogramot kidolgoztuk, és ezt el fogja fogadni a 2014-es novemberi miniszteri ülés. A kultúra szempontjából tehát fontos megemlíteni a kényesebb témákat is, például a digitális fejlődés, aztán azokat a témákat, amelyek a szellemi tulajdon kérdéséhez kapcsolódnak, aztán a fiskális kérdések, a kaloszkodás elleni harc. Látjuk tehát, hogy nemzeti politikai szinten már kevésbé lehet kezelni ezeket a kérdéseket, és éppen ezért át kell tenni őket nem nemzeti szintre például ugye a kényesebb kérdéseket is ilyen szinten kell kezelni, a kapcsolat például a szerzői jogi témában, aztán a digitális korszak, tehát a, egyrészt a kereslet, aztán a kínálat, Tudjuk azt, hogy az internet, a világháló tartalma egyre inkább szabaddá válik. Aztán hogyan lehet például az interneten működő szerzők jogait kompenzálni valahogy, biztosítani. Ugye az interneten is garantálni kell a kreativitási szabadságot, az alkotás szabadságát tehát ezek olyan témák, amelyeket el kell mélyíteni, és meg kell találni a megfelelő ö, utakat. Az olasz elnökség mm, foglalkozik az Európeána nagy tervel, ez már elindult, ugye itt egy nagy kulturális programról van szó, új gazdasági növekedési kulturális modelleket kell kidolgoznunk, a különböző területeken össze kell egyeztetni a tevékenységet a kutatás terén, a kulturális örökség terén. A kulturális örökség nagyon fontos személyesen számomra az ENSZ is kimondja azt, hogy mennyire fontos a kulturális örökség tulajdon szem, a tulajdon szempontjából is. És fontos foglalkozni az ENSZ által védett kulturális örökségekkel szintén. Én úgy gondolom, hogy a miniszterek, az európai kulturális miniszterek utóbbi ülésén ugye foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, és rámutattak arra is, hogy ha például egy kulturális örökséget természeti katasztrófa sújt, akkor európai szintű fellépés, megoldásra van szükség. Egyre inkább be kell ruházni a kulturális területeken a művészekkel többet kell foglalkozni, az európai fiatal művészekkel. Létre lehet hozni például a különböző európai városokban ifjú művészek hálózatát. ki lehet dolgozni egy új programot, amely nem az Erasmus, de amely hasonlít az Erasmus filozófiájára, és ez egy olyan program lenne, amely a fiatalok között közötti kapcsolatok elősegítését teszi lehetővé, például a múzeumok között, múzeumok iker kapcsolatokat dolgozhatná, dolgozhatnának ki egymás között, művészeti termékek cseréjét képzelhetjük el ezen a területen, a művészeti oktatásba be lehetne többet ruházni, például a az egyetemeken, erről biztos holnap majd az oktatási miniszter beszélni fog. Egyre nagyobb a kereslet a kultúra terén. Aztán van egy másik nagy téma a digitális korszakban, ez a például a könyvkiadás területe, tehát a könyvkiadás, ugye az írott papír alapú könyvkiadás és a digitális könyvkiadás. Több területen elképzelhető az iker politika, a különböző tapasztalatok kicserélése, integrálása. A turizmus témájában az előbb már a másik bizottságban is volt arról szó, hogy ki lehet dolgozni például nagy turisztikai útvonalakat, amelyek több országon áthaladnak aztán segíteni lehet olyan területek, régiók, zónák fejlesztését, amelyek idáig háttérben, kerül, háttérben voltak, háttérbe szorultak fejleszteni lehet olyan térségeket, ahol itt mindidáig a idegenforgalom nem volt eléggé fejlett. Például ki lehetne dolgozni útvonalakat, kerékpár útvonalakat, aztán vonattal megközelíthető útvonalakat. Például itt Brüsszelben jelenleg van egy csodálatosan szép kiállítás Sienáról. Például Sienában a középkorban volt egy ilyen útvonal, amely egészen elindult észak Európától egészen a Szentföldig és átment az európai országokon is. Tehát akkor már volt egy ilyen párbeszéd. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy mennyire fontos például ilyen idegenforgalmi útvonalakat kialakítani. Ezek lehetővé tennék például a tudásfejlesztést, az ismeretek fejlesztését. Ugye aztán ott van a filmművészet, a, a kis mozik, amelyeket ugye, amelynek száma egyre kevesebb. Aztán a könyvtárak szerepét. Tehát nagyon sok olyan terület van a kulturális örökség terén, amelyeken dolgozunk, elkezdődött vagy folytatjuk a munkát az olasz elnökség során és úgy gondoltuk, hogy az Európai Kulturális Iparágról egy ülést szervezünk meg, amelyre meghívjuk a kulturális szereplőket, és amelyek nagyon jelentősen hozzájárulhatnak az európai gazdasági növekedéshez is a kultúra segítségével. Az integráció, a turizmus, a kultúra terén Ugye fontos, én a, én a funkcióm szerint foglalkozom a turizmussal is, és a kultúrával is. Azt tudjuk, hogy mennyire fontos a turizmus is, az utazások, fontos az, hogy Európába jöjjenek a turisták. Sok esetben Európán kívülről egyszer adatik meg valakinek az életben, hogy eljöjjön Európába, és fontos éppen ezért az integráció, fontos a koordináció, a kultúra és az idegenforgalom terén. Éppen ezért a szemeszter során el fogunk menni Nápolyba, ahol lesz egy ülésünk október 29-én és 30-án, a turizmusról lesz szó, tehát nem csak a kulturális, hanem a turisztikai minisztereket is meghívjuk, mert integrálni szeretnénk ezt a két témát, ami a költségvetés illeti elnök asszony. Azt hiszem, hogy a parlament döntő szerepet játszhat a javaslatok terén. Itt lehet, hogy nem az költségvetési összegek terén, de mindenképpen lehet módosításokat elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Giacomelli képviselőnek adom meg a szót. Természetesen tudva az, hogy nagyon sok kérdésük lesz, de fontos a digitális hálózatok kérdése és a digitális világ. Erről szól Giacomelli képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, ez a téma is nagyon fontos, és jelenleg az audiovizuális iparág nagyon mély változásokon megy keresztül. Nagyon fontos a konvergencia, de a konvergencia is módosult az utóbbi időben a fogyasztók, az iparág gyártói, az internet, a különböző területek szintjén. Azt látjuk, hogy nagy változások előtt vagyunk. Az olasz elnökség számára meg kell ragadni az új lehetőségeket, ugyanis Európa egy fontos digitális piac, de ne felejtsük el, hogy nem elég az, hogy piac, itt nem csak erről van szó. A különböző feltételeket meg kell tudni, e, módosítani kell tudni. Új kockázati tényezők léptek be a piacra nem csak a kereskedelmi aspektusokkal kell foglalkoznunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a világháló nem csak különböző kereskedelmi kezdeményezések tere, nem csak a lehetőségek, a szabadság tere, a kapcsolatfelvételek tele, tere. Mindenképpen védelemre van szüksége, meg kell védeni ezeket a területeket. Aztán figyelembe kell venni az audiovizuális iparágban létező termékeket. A kultúráról már volt szó. Mi szintén osztjuk azt, hogy fontos az audiovizuális te- audiovizuális téren ö, szintén ö, bizonyos választásokat ö, tenni de ezeknek a választásoknak, stratégiai választásoknak kell lenniük hosszú távon. Olyan választásokra van szükség, amelyel időt nyerhetünk, annak érdekében, hogy az európai kormányok is megértsék, hogy milyen nagy kihívások előtt vagyunk. Fontosak a, fontos a politikai szerep, fontos az intézmények szerepe, fontos a jogszabályok rendszere új feltételekre van szükség globális szinten. Nem elég az, hogy a világhálón a kulturális termékek csak amerikai termékek legyenek. Itt az európai kultúráknak is találkozniuk kell a világhálón is. Éppen ezért Milánóban október másodikán lesz egy ülés, a kormányzás vagy irányítás az interneten. Ez, ez a téma. Fontos tehát ez az új kihívás. Nagyon jól tudjuk azt, hogy mennyire fontos a világháló nagyjainak a szerepe ugyanis kulturális szempontból, a választások szempontjából, gazdasági szempontból, kereskedelmi szempontból ugye a kihatnak nagyon nagy fontos területekre, mint a gazdaság, és így tovább. Természetesen fenn kell tartani azt az elvet, hogy a különböző feltételek szintjén a paritást biztosítsuk. Olyan kapcsolatrendszere van szükség, amely az egyensúlyt biztosítja a fogyasztók, a felhasználók és a szolgáltatók között. Tudjuk azt, hogy a különböző országok nemzeti kulturális ö, ö, tevékenysége mennyire jelentős. Tudjuk azt, hogy fontos a kapcsolatok megerősítése a nemzeti kultúrákkal, a kormányokkal, a világháló kulturális pluralizmusa egy fontos jellem, jellemvonás, egy fontos tényező és a különböző távközlési szolgáltatók között is biztosítani kell a kapcsolatrendszereket. Pozitív, a hatékony szerepvállalásra van szükség. A nagy, arra van szükség, hogy a nagy csoportok a megfelelő szerepet, szerepüket játszák. Itt nem csak kereskedelmi kapcsolatokra van szükség a nagy csoportok között, és hogy a nagy csoportok határozzák meg a világhálón a főbb irányvonalakat. Ugye itt Európában léteznek direktívák, irányelvek, például a Digital Single Marketről szóló irányelv és más irányelvek, amelyek rendelkeznek ezekről a területekről. És ez a bizottság nemrégiben foglalkozott a médiáról szóló irányelvel, a médiumokról szóló irányelvel. Hogyha jól emlékszem, akkor volt tehát a bizottságnak 2013. júliusában egy olyan jelentése, amely felvetette a konvergencia kérdését, és azt kérték, hogy a jogszabályt módosítsák. Azt hiszem, hogy ezt a munkát kell elmélyíteni, és ennek eljött az ideje. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy a kihívás, a világháló egy Hatalmas kihívás a digitális fejlődés, hatalmas kihívás kulturális téren is. Tehát e, ilyen választások előtt állunk. Vagy ugye a mi nemzeti és európai intézményeink foglalkoznak a nagy témákkal, mind a kereskedelmi, állami és magánszinten, vagy pedig játsszuk a saját szerepünket, és elősegítjük a fejlődést a digitális téren, a világháló nagyon nagy lehetőség, de az internetet nem lehet leblokkolni azért, mert esetleg költségvetési problémáink vannak. Védeni kell minden típusú kultúrát. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm ezt a két beszámolót, előadást. Petra Kamareb, Libácska kolléganő és Dinolf kolléganő kér szót. Nem tudom, hogy vannak-e mások is, de először Petra Kamerebnek adom meg a szót. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, miniszter úr, államtitkár úr. Miniszter úr, hálás voltam, hogy egyértelműen kiemelte újólag, hogy mennyire fontos, hogy a kultúrát kivegyük a TT tárgyalásokból. Tudom, hogy az olasz kormány emellett tette le a garast, és hát az Európai Parlament is bizony nagy többséggel is egyértelműen egy átfogó kiemelését szolgálta a kultúrának és az audiovizuális médiának is a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy tolmácsolási nehézségek vannak. No problem. Funktioniert es jetzt? Most már működik? akkor működik. Nagyon sajnálom, újra neki kell futnom. Miniszter úr, államtitkár úr, köszönöm szépen, hogy elmondták a bevezetőiket, és miniszter úr, hálás voltam azért, hogy egyértelműen kiemelte újólag, hogy mennyire fontos, hogy a TTIP tárgyalásokból kivegyük a kulturális területet. Én tudom, hogy az olasz kormány annak idején a tanácson belül is egyértelműen emellett tette le a garast, hogy kiemeljük ezt a tárgyalási mandátumból, és a parlament egyértelműen nem csak a kulturális szektor kiemelését szorgalmazta, hanem az audiovizuális médiát is szeretnék kiemeltetni a TTIP tárgyalásokból, bár azt közben tudjuk, hogy az Európai Bizottság nem teljes terjedelmében fogadta el ezt a javaslatot, és hát egy kis kaput is nyitva hagyott, hogy szükség esetén megkereshesse a tanácsot, hogy egy-egy témát mégiscsak bevonjanak a tárgyalásokba. Tudjuk, eh, hogy az amerikaiak nyilvánvalóan a különböző fordulók során a tárgyalásoknál kísérletet tettek arra, hogy eh, teszteljék, kitapogassák, hogy Európával szemben meddig mehetnek el valójában mindenek előtt, ami az audiovizuális médiát illeti. Itt a szolgáltatások eh, kiemelése, kivétele szerepel, de a beruházásoké vagy befektetéseké nem. Tehát óvatosnak kell lennünk, és ha jól értelmezem az ön által elmondottakat, akkor nem csak az olasz elnökség ideje alatt, hanem remélhetőleg ezen túlmenően is árgus szemekkel követik majd, hogy a kultúrát és az audiovizuális médiát ne áldozzuk fel a TTIP oltárán hanem eh, maradjunk egyértelmű álláspont mellett, és eh, bízom abban, hogy az olasz kormány az Európai Parlament mellett kitart. Államtitkár úrhoz fordulok egy kérdéssel. Ön felhívta a figyelmet eh, az egységes digitális piacra. Hát nincs túl messze, amikor gondolom még az olasz elnökség ideje alatt lesz ez, amikor is megkezdjük a háromoldalú párbeszédet a digitális egységes piacról az Európai Parlament itt, és ezt önök tudják, hát, és nagyon terjedelmes dosszéről van szó, és a hálózati semlegesség ügyében szembe mentünk az Európai Bizottság terveivel, és egy egyértelmű többséggel felhívtuk a figyelmet arra, hogy a hálózati semlegességet mindenképpen meg kell őrizni, és a speciális szolgálatok, amelyek korlátozhatnák ezt a semlegességet, az internet nyitottságát, nos, ezeket ellenőrizni kell, és megfelelő javaslatok készültek ezzel kapcsolatban nálunk de látjuk, hogy a tanácson belül is különböző vélemények vannak a kormányok szintjén, tehát nehéz tárgyalások folynak, ezért a kérdésem az, hogy ön a tanácson belül az Európai Parlament oldalára állnak-e, és hát azt az álláspontot, amit én kiegyensúlyozottnak tartottam a hálózati semlegesség ügyében, mert tudjuk, hogy ez egy alapfeltétele a média sokszínűségének, a kultúra sokszínűségének, a média pluralizmusnak, tehát hogy itt támogatjuk, támogatják azt, hogy a speciális szolgálatokat ellenőrizzük és kontrolláljuk, és a nyitottságot biztosítjuk a digitális egységes piacon. Köszönöm szépen, Libácska képviselő következik. Bardzo dziękuję. Po pierwsze, bardzo dziękuję obu panu ministrom za niezwykle interesujące. Köszönöm szépen miniszter úrnak a prioritások bemutatását. Két témát szeretnék felvetni amelyeket miniszter úr említett. Először is alátámasztom azt, hogy Európának be kell hoznia az esetleges lemaradását. Egy adott területen viszont mi vagyunk a vezetők, globálisan, és ez a kultúra területe és hát, eh, hogyha ezt meg akarjuk őrizni, ezt az előnyünket, akkor egy Erasmus Plus programot támogatnunk kell, vagy egy újfajta Erasmus-t kell bevezetnünk, hiszen jól látható, hogy eh, a digitális forradalom milyen fontos szerepet játszik, és a szerzői jogok ezen belül mennyire fontosak. Persze a digitális forradalom nem csak előnyökkel jár, hanem hátrányokkal is, hiszen bizonyos veszélyeket jelent. A fiatal emberek ugyanis a hálózatból lehívott információkat összekeverik a tényleges világgal, a tényleges érzelmekkel. Igazából nem tudnak differenciáltan közelíteni a kultúrához. Ezért aztán a fiatal emberek kulturális érzékenységét kell erősítenünk, és tudatos kultúrafogyasztóvá kell nevelni őket, hogy ne csak a hálózati kultúrával találkozzanak, és ne csak azt vegyék figyelembe, hanem a tényleges műveket is élőben az Erasmus program célja tehát az kéne, hogy legyen, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsünk a fiatal emberek és a kultúra között. Így tudjuk bizonyítani, hogy semmi sem pótolhatja a közvetlen kapcsolatot mondjuk egy festménnyel. Miközben természetesen nagy dolog az, hogy az információhoz való hozzáférést a hálózat kiválóan biztosítja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Libácska képviselő asszonynak, Dinolfi képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon szép szavak ezek, amit hallottunk, de szeretnénk azért a cselekedetekről, az akciókról is hallani. A szemeszternek már egy harmada letelt, és nagyon nehéz például hozzáférni különböző kulturális örökségekhez. Aztán mi a helyzet azokkal, akik nem férhetnek hozzá például a kulturális javakhoz, akár az internethez. Mit lehet tenni az ő érdekükben? ugyanis a legtöbb pénzt a különböző nagy csoportokba ruházták be, és ezek mind majmok, amelyek egy állatkertben nézik a turistákat. Szeretnénk azt is tudni, hogy a mi európai partnereink ismerik-e azt a tényt, hogy Olaszországban úgy dolgoznak emberek, például múzeumokban is, hogy nem kapnak semmiféle jövedelmet, hogy nincs biztosításuk, és így tovább. Tudják ezt a mi európai partnereink? Végül azt is szeretném megkérdezni, hogy az elnökség hogyan akarja elősegíteni a párbeszédet a különböző területeken, például a kulturális javak területén, aztán a, azt is tudjuk, hogy az egyik autosztráda Olaszországban olyan térségben megy át, amely térség már lakott volt a krisztusi időkben is. Tehát hogyan lehet például megfelelő módon karbantartani ezeket a kulturális javakat? Köszönöm, köszönöm szépen. Most Málteze képviselőnek adom meg a szót. De maradjunk a témánknál, azt kérem. Kedves miniszter úr, ugye ön megpróbálja megértetni velünk, hogy mennyire fontos a kulturális területen is a gazdasági növekedés. A kulturális terület egy olyan terület, amelynek foglalkoznia kell egy tragikus területtel, nevezetesen a fiatalok munkanélküliségével. Itt olyan nagy problémák vannak, hogy ugye a fiatalok nem találnak munkát, aztán a meglévő munkahelyeket is meg kellene védeni. Ugye a fiatalok én, amikor fiatal voltam, akkor sokkal könnyebben kaptam munkát, például 18 éves koromban már újságíró voltam. Én nem tudom, hogy ma a fiatalok 18 éves korukban már újságírók lehetnek, egyáltalán hogy kapnak munkát, milyen a helyzet a munka feltételek terén. Itt nem csak arról, arra gondolok, hogy az internet például fenyegeti a szerzői jogokat, hanem általánosságban szeretném tudni, hogy a fennálló problémákat hogy kezeli az olasz elnökség? Például a kultúrában dolgozók több jövedelmet kapnak majd? Köszönöm, Maltese kollega. Következő kollega következik. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule ministru. Köszönöm szépen. a miniszterek az ők ókori Rómában kapták a hatalmukat, és a, ez igaz. És a művészek azok pedig boldogtalan ö, emberek. A boldogtalansága a jelenlegi művészeknek nagyon szembeszökő, ez ugyanakkor szükséges is, ö, és nagyon aggódom, hogy mi lesz ennek a boldogtalanságnak a végeredménye mert ez az, amiből aztán majd a kulturális örökség lesz. De mi lesz a kulturális örökséggel, ezért értek, ezért aggódom én. Néhány percen mondták, hogy nagyon örülhetek, mert a kulturális örökség jelentésnek a készítője lehetek. Ez jó, de szeretném egy kérdést akartam feltenni, de most mégsem fogom ezt feltenni, mert a válaszokat tulajdonképpen már ön megadta. A délután nagyon szerencsés híreket kaptunk, különösen a kulturális kérdésekben, és Romániában nagyon tragikus tapasztalatokat szereztünk a cenzúrával kapcsolatban több évtized alatt. Most már nem kommunista rendszerben élünk, de a egyik legszörnyűbb dolog a gazdasági cenzúra, ami viszont van. Hogyha nem tudjuk megvédeni magunkat, akkor egyszerűen el fogunk tűnni. Az államtitkár mondta egyszer, és teljesen igaza volt, hogy a magyar területen minden nyelvet kellene beszélni, és nem csak egy adott nyelvet. A nagy amerikai barátainknak ugyan van egy kis komplexusok Európával kapcsolatban, és különösen az európai kultúrával szemben. Ezt figyelembe kell vennünk, és ezt viszont meg kell védenünk magunkat, és ezért szeretném ezt hangsúlyozni. Együtt kellene működnünk ezen kérdésekben. Szeretnék önnek gratulálni a célkitűzéseihez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Wenta képviselő következik. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie ministrze. Polityka prawa autorskiego i polityka... Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter urak. A politika politikát, a kulturális politikát nem lehet a kereskedelmi politika szempontjai alapján kizárólagosan A Fontos az, hogy a kulturális sokszínűséget továbbra is támogassuk. A kultúrához való hozzáforrás rendkívül fontos, és a fiatalok képzése. Ezért szeretném meg feltenni azt a kérdést, mit tervez ezen a területen az orosz elnökség, hogyan lehet finanszírozni ezt a területet, és mennyi ideig tudják ezt biztosítani? Évens kollega kap szót. Még szeretnék emlékeztetni arra, hogy még két kollega kért szót, de aztán lezárom a listát, hogy válaszolhassanak a miniszterek. Thank you, Chair. Um, and can I... Köszönöm szépen, köszönöm a miniszter uraknak a bemutatót, és egyetértek a kulturális terület kivételes jellegével, és ezzel külön foglalkoznunk kell, ami a javaslatokat illeti, amik itt elhangzottak, ezek érdekesek mindenek előtt, amelyek a fiatalokkal foglalkoznak, az Erasmus különböző típusaival, fajtáival foglalkoznak, az archeológiai feltárások és a múzeumok ügyében, és Velszet képviselem itt az Európai Parlamentben. Számunkra rendkívül fontos, hiszen a kultúra, a kulturális turizmus rendkívül fontos a gazdaságunk számára, több mint 15 millió turistáról van szó, és ezért jobb kapcsolatokat kell kiépítenünk más országokkal is. Egyébként egy kis kétnyelvű ország vagyok, bár a Velszi nem hivatalos nyelv Európában. A sokszínűségről tett megjegyzései szerintem vonatkozik a mi nyelvünkre is, bár hivatalosan nem ismerik el EU nyelvként ezt, vagy nem hivatalos nyelv az EU-ban azt gondolom, hogy ezt viszont figyelembe kellene venni az internetes szolgáltatások során, és a befogadás rendkívül fontos egész Európa szempontjából, hogy az összes nyelvet figyelembe vegyük. Köszönöm szépen, Mici kolléganő. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon sajnálom, hogy azt látom, hogy a kollégáknak a többsége besz, tudja saját nyelvén beszélni, de ebben a szakbizottságban, és itt, ahol a kultúráról beszélünk, és a sokszínűség fontos, nagyon sajnálattal tapasztalom, hogy a máltai nyelv, ami az egyik hivatalos nyelve az Európai Uniónak, nem szerepel a tolmácsolás, tolmácsolt nyelvekben. Ezért angolul szólok hozzá, ami a második nyelvem. Miniszter úr, nagyon nagy örömmel hallottam és értettem az ön tájékoztatását az oktatásról, kultúráról. Úgy gondolom, hogy az olasz elnökség e tekintetben nagyon jó hírekkel szolgált. Holnap szavazás lesz a költségvetésről a szakbizottságunkban, és holnap EP szavazásban fontos kérdés, az Európa, az Erasmus Plus és az állampolgárok Európája. Valamennyien tudjuk, és valamennyi kollégám szólt az oktatás fontosságáról, a szakképzés fontosságáról, hogy ezek fontosak a fia- gyerekeink, a fiatalok számára, azért, hogy megfelelő jövő álljon előttük. Tehát a kapcsolat fontos az oktatás és a munka között garantálni kell ezt a fiataloknak. Rendkívül fontos kérdés. Sajnálatos módon a bizottság egy nagyon csekély növekedést javasol csak az oktatási témákra. A, miközben a kult szakbizottság képviselői javasolták, hogy miket adjanak. Szeretném megkérdezni, hogy az olasz elnökség támogatni fogja-e a költségvetés megnövelését, lévén, hogy tudjuk, hogy mennyire fontos ez és a majdani ifjúságunk fogja ennek a hasznát élvezni. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a kollégáknak ezt a részvételt, a fontos kérdéseket, és megadom a szót az olasz kormány képviselőinek, ami a nyelvi kérdést illeti, mivel nincsenek tényleges, teljes jogú tagjaink Máltáról, és mivel a terem is elég kicsi, tehát logisztikai szempontból, tehát sajnos most nincs máltai nyelven tolmácsolás. Franceschini miniszter úrnak adom meg először a szót, aztán Giacomelli államtitkáról kap szót. Kedves miniszter urak, államtitkár úr, azt hiszem, hogy a miniszterek tanácsa nagyon fontos szövetségese az Európai Parlamentnek. Hallottuk a prioritásokat, amelyeket osztunk is. Fontos az, hogy egy integráltabb megközelítés szülessen, és természetesen a bizottság és a az elnökség munkáját segíti a mi szakbizottságunk is, a frakciók is. Én, mint a szakbizottság elnöke, úgy gondolom, hogy azt kívánhatjuk, hogy az olasz elnökség az új kulturális biztos akinek reméljük, hogy nagyon jó képességei lesznek, ugyanis ez egy nagyon fontos portfólió, és foglalkozni fognak a kulturális tevékenységgel, az online kérdésekkel, a távközlési kérdésekkel, és így tovább. Az új kollégáknak is mondom, hogy a kulturális főigazgatóság, aztán a belső piaci főigazgatóság, szétosztják a kompetenciákat a jövőben, és a kulturális területnek is egyre nagyobb lesz a szerepe, éppen ezért a szakbizottságunk számára is nagyon jó ez a dolog, nevezetesen, hogy a kultúra fontosabb szerepet kap a főigazgatóság terén is. Franceschini miniszter úrnak adom meg először a szót. Nagyon röviden Köszönöm szépen a kérdéseket, nagyon fontos kérdések, hasznos kérdések voltak ezek, és rámutatnak arra, hogy milyen kérdéseket osztanak, milyen véleményeik vannak, mit várnak el tőlünk az elkövetkező hónapban kamera képviselő asszonynak azt mondom, természetesen ezt az elvet én is támogatom, az olasz elnökség után is. Ez egy olyan elv, amelyet jól el kell magyarázni, és egy szintézist kell kialakítani, egy olyan szintézist, amelyet minden tagállam oszt, és nincsenek vélemény különbségek tehát a szeptemberi és a novemberi üléseinken is visszatérünk erre a témára. Nem lenne jó, hogy az Európai Unión belül legyen egy olyan ö, csoport, országok csoportja, amelyek máshogy gondolkodnak, más a véleményünk. Ugye itt nem protekcionista politikáról van szó, hanem el kell magyarázni a jelent, alá kell húzni a kulturális ágazat fontosságát. Természetesen van az audiovizuális terület, a film terület és más területek. Természetesen, ahogy említettem, a kereskedelmi szempontok nem lehetnek központi területen, hogyha egy film jó minőségű film, akkor az lesz a referencia a kultúrán belül is. Tehát ezt kell elmagyarázni, erre kell utalnunk, el kell magyarázni a partnereinknek mindezt, és a bizottság az utóbbi időben kiállt emellett az Egyesült Államokkal kapcsolatos tárgyalások során is, Ugye itt olyan területekre kell összpontosítani, ahol egyetértünk. Ugye Libacska képviselő asszony is beszélt a különböző programokról, az Erasmusról is. Tehát értsük meg egymást. Ugye itt vannak olyan programok, amelyek a képzéssel kapcsolatosak, aztán vannak olyanok, amelyek meghaladják a képzést, például a fiatalok számára, ugye a fiatalok elkezdenek dolgozni, miután elvégzik az egyetemet, vagy az iskolát, elmennek dolgozni egy múzeumba, vagy egy levéltárba, akármely európai tagállamban, és akkor csere tapasztalatokat is el lehet képzelni, de akkor már, tehát amikor a amikor már van munkája, amikor már dolgozik. A fiatal művészek számára is szinergiákat ki kell kialakítani. Itt most nem szeretnék válaszolni az olasz politikával kapcsolatos kérdésekre, csak annyit szeretnék elmondani, hogy hogy Olaszországban ugye a, a, arról volt szó, ugye, hogy nem kapnak a múzeumokban jövedelmet. Na most azt azért elmondanám, hogy voltak múzeumi éjszakák, amikor igenis ingyen lehetett a múzeumokba menni, Firenzében, Uficiben és más múzeumokba is. De megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy az állam és magán kapcsolatok, a kapcsolatok az állami és a magán tevékenységek között olyan terület, amelyet tabuk nélkül kell megvizsgálni. A kulturális örökség terén a kulturális javaknak az állami kézben kell maradniuk, és természetesen a magánszemélyek is hozzájárulhatnak ehhez a folyamathoz különböző beruházásokkal. Ez egy nemzetek feletti politika része. Az UNESCO mellesleg World Heritage-nek, tehát az emberiség örökségének a emberiség örökséget úgy határozza meg, hogy azok lehetnek magánszemélyek által beruházott intézmények is például, amelyek állami kézben vannak. Ami a, a problémákat illeti, Máltéze képviselő úr beszélt arról, hogy a fiatalok munkanélküliek és így tovább. Én szeretném, hogyha a kulturális ágazatban sokkal több munkahely lenne. Ugyanis a kulturális iparág egy olyan iparág, amely védelem alatt kell, hogy legyen, és a foglalkoztatás terén fontos szerepe van. Több munkahelyet kell, hogy létesítsen. Én úgy gondolom, hogy a művészek kérdése, hogy egy, egy művész például boldogtalan, az akár egy romantikus dolog is lehet, mert esetleg segíti őt az alkotásban. Ami a kulturálisséget illeti, a multikulturalitást illeti, nagyon fontos, ezzel kapcsolatosan az idegenforgalom is. Fontos az, hogy milyen java, javaink vannak. Fontos az, hogy a javainkat erősítsük, és ne gyengítsük Természetesen nagyon sok az eszközünk, de az eszközök költségekhez, költségvetéshez kapcsolódnak. Az első dolog az, hogy az európai nyelv és kulturális több rétűséget megvédjük, támogassuk. Tehát az európai politikában az eszközök megvannak, a probléma a, a források kérdése. Aztán feltették azt a kérdést is, hogy úgy, tehát úgy gondolom, hogy ha az olasz elnökség képviselőjeként kérdez, akkor én azt mondom, hogy az egyensúlyt mindenképpen biztosítani kell egy kreatív Európában. Azt hiszem, hogy nagyon fontos a tárgyalások kérdése, fontos a szintézis, kidolgozása, és én azt válaszolom mindenképpen, hogy most is, mint elnökség és az olasz és Olaszország utána is elősegíti a kutatásra fejlesztés terén a, a költségvetések növekedését. Köszönöm szépen. Igen, ez egy nagyon fontos téma. Giacomelli államtitkár úrnak adom meg a kérdést, mert már itt van Bobba, államtitkár úr is, aki a ifjúsággal kapcsolatos kérdésekről fog majd szólni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a különböző kérdéseket, értékelést Kamerer asszonynak mondanám, hogy az elnökséggel kapcsolatosan, tehát a nettő semlegességgel kapcsolatban a parlament kifejezte a véleményét Krósz képvisel, biztosasszony felé. Mi úgy gondoljuk, hogy osztani kell a világháló netsemlegességét a, a bizottság, amely foglalkozik ezzel a dossziéval, három oldalú tárgyalásokat folytat, ha én jól értettem a parlament álláspontját, akkor a net semlegesség garantálja azt, hogy a világháló szabad, nyílt maradjon, tele lehetőségekkel, és nincs kettős mérce, tehát nincs az, hogy ha valaki fizet, akkor jobb lehetőségei vannak, vagy ha nem, mint annak, aki nem fizet. A különböző szolgáltatásoknak lehetővé kell tenniük a fejlődést egy olyan internetre van szükség, amely nem tesz külön, különbséget, tehát ismétlem, azok között, akik fizetnek, és azok között, akik nem fizetnek a szolgáltatásokat nem korlátozni kell, hanem a fejlődést kell biztosítani, és soha nem szabad aláásni a net semlegesség elvét. De arról van szó, hogy van ugye kevés nagy csoport, amelyek a világhálót használják, és el özönlene, elöntik a különböző információkat. Na most mely csoportokkal lehet felvenni a versenyt, milyen lehetőségek vannak. Ezek olyan témák, amelyekkel többet kell foglalkozni, manapság. A parlament elindította ezt a munkát, el kell mélyíteni. Az over the top szolgáltatások ugye amerikai eredetűek, hogyha a különböző telekom vállalatokkal szerződést kötünk, akkor ez azt jelenti, hogy a nagy, nagyobb csoportok ugye fizetnek azért, hogy használják a, a sávot. Vannak ugye akkor olyan fiatalok, akik mondjuk egy, egy garázsban kifejlesztenek valami új alkalmazást, és megpróbálnak bejutni a hálóra ezzel, természetesen nincs meg a pénzügyi hátterük ehhez, mert csak a nagy csoportoknak van meg a megfelelő pénzügyi háttere. Tehát mi azt szeretnénk elérni, hogy mindenki számára maradjon lehetőség a verseny, a, le, a mindenki számára függetlenül attól, hogy van pénze, pénzügyi háttere vagy nincs, a lehetőséget biztosítani kell. Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm szépen a válaszokat. Azt hiszem, hogy el kell gondolkodni e, a kérdésekről. Szeretném e, még azt mondani, megköszönve természetesen a miniszter úrnak és államtitkár úrnak a látogatásukat. Elmondom tehát, hogy október 23-án és 24-én Rómában lesz egy konferencia az audiovizuális iparágban alkalmazott jogszabályokról. Tehát, hogyha valakit ez érdekel, elmehet. Nagyon sok sikert kívánok azon az elnökségnek, nagyon nagy feladatokat vállalt, és mindenképpen koherensnek kell maradniuk a költségvetés terén is. Most pedig kérem, hogy Bobba államtitkár úr jöjjön ide a pódiumra, ő az ifjúságpolitikával és sporttal foglalkozik.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

colleghi. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Prendere posto? Kérem, foglaljanak helyet. Onorevole Bob, prego. Accomodatevi. Eh, allora, colleghi, vorrei... Kedves kollégák, folytatnánk a munkánkat. Már csak azért is, mert még a koordinátorok ülését is folytatnunk kell. Kérem, foglaljanak helyet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 Nagy öröm számunkra, hogy itt van velünk. Kérem, bent a kollega elnézését kérem. Tehát nagy öröm számunkra, hogy itt van velünk Luigi Bobba, államtitkár úr, a munkaügyi és szociális minisztériumból ifjúságpolitikával foglalkozik. Az én országomban nagyon fontos ez, már csak azért is, mert a ifjúság politikával kapcsolatos garanciával eh, a munkaügyi minisztérium foglalkozik, és eh, a jóléti szociális ügyekkel szintén ez a minisztérium foglalkozik. Éppen ezért kérem, hogy eh, tehát Boba képviselő államtitkár úr beszámolója után ugye tegyenek fel kérdéseket, most egy másik minisztériumnak is a képviselője nevezetesen felkérték, hogy a sport témában is szóljon, tegyen itt most legyen egy beszámoló. Tehát ifjúság és sport témában Luigi Boba államtitkár kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó estét, jó napot kívánok mindenkinek a szakbizottság összes tagjának. Két részben fogok beszámolni. Az első részben az ifjúsági ügyekkel foglalkozom, a másodikban pedig sportpolitikával. Ugyanis Graziano Delirio államtitkár úr aki sporttal foglalkozik, nem tudott eljönni, úgyhogy én veszem át tőle ezt a feladatot. A tanács és az Európai Parlament már régóta foglalkoznak az ifjúságpolitikával, ugyanis ez a politika egy központi szerepet játszik a fiatalok munkanélküliségének a megszüntetésében, Tudjuk azt, hogy a fiatalok persze egy paradoxont jelentenek. Egyrészt ugye a felnőtt életbe kell integrálódniuk, a szociális életbe, másrészt az innovációt, az átalakulást is elősegítik. Tehát a jövőbeni lehetőségeket képviselik. Az Európai Uniónak van egy stratégiája 2010-2018-ra, amelyet a tanács 2009. november 27-én fog, fogadott el. És ez a stratégia a különböző célkütűzéseket tűzte maga elé. Például a fiatalok bevonása a munkaerő piacra, nagyobb lehetőségek, paritás, Továbbá a szociális inklúziójuk, a szolidaritás, a ifjúság terén. Fontos, hogy a képzésben, az oktatásban részt vegyenek, de az informális képzésben szintén mert ez lehetővé teszi számukra, hogy a képességeik szintjén egy igazi európai útlevéllel rendelkezhessenek. Az olasz elnökség az ifjúságpolitikák integrált megközelítését akarja megvalósítani. A transverzalitás egy alap lényeges ellen. A fiatalok önállósodása terén és a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásuk terén. Azonban nagyon sok olyan tényező van, amelyeket láttunk itt a válság során, amelyek kockáztatják ezt a folyamatot. Az Európai Unió utóbbi jelentése az ifjúságról rámutat arra, hogy a fiatalok a leginkább kényes csoport, mind a szegénység, mind pedig a szociális kirekesztés terén. Sok esetben ők, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, nagyon rosszul fizetettek. Az Európai Uniónak az a szerepe, hogy a fiatalok számára biztosítsa a különböző lehetőségeket, lehetővé tegye azt, hogy a fiatalok ne legyenek függőségben, hogy ebből az állapotból kikerüljenek. A ifjúsággal, sporttal foglalkozó jelentés és munkaterv 2010-2015-re szintén foglalkozik ezekkel a témákkal, a három a trió, a trojka foglalkozik a fiatalok, a youth empowerment-tel, tehát a fiatalok bevonásával. Fontos, hogy hozzáférjenek a jogaikhoz, hogy a jogaikat gyakorolják, hogy részt vegyenek a szociális tevékenységekben. Ebben az értelemben egy dokumentumot küldtünk el minden tagállamnak az elnökség olyan tényezőkre koncentrál, amelyek a munkával kapcsolatosak. Tehát elősegíteni a fiatalok mobilitását, a munkahelyek, a szociális területeken. Az Európai Unió összes országában alkalmazzák a ezt a programot, amelynek fiatalok garanciája ez a neve. Figyelembe kell venni természetesen a kulturális több rétiséget szintén a 2015-2018-as kulturális munkaterv is foglalkozik a fiatalok témájával az olasz elnökség nevében szeretném eh, elmondani, hogy kulcs képességeket kell biztosítani a fiatalok körében is. Fontos az, hogy részt vegyenek az önkéntes munkában, a szociális oktatási területeken, az integráció, ahogy mondtam, egy transzverzális megközelítés kell, hogy legyen minden olyan területen, amelyek kihatnak a fiatalok életére. Tehát a kulcs szó a transzverzalitás. Az ifjúságpolitikáknak transzverzálisnak kell lenniük. A tanács három fő témával foglalkozik a jogokhoz való hozzáférés, a hitelhez való hozzáférés, lakhelyhez, munkához való hozzáférés, aztán szociális oktatási munka, és a különböző területeken a kooperáció. Ezek a főbb témák, amelyekkel az Európai konferencia is foglalkozik október 13 15-e között Rómában. Egy közös dokumentum is született a jogok, a fiatalok jogaival, joga, jogokhoz való hozzáférésével kapcsolatosan. A tanács konklúziói december 12-én majd összefoglalják az elvégzett munkát, lesz egy munkaebéd, akkor és megvonják a konklúziót a párbeszédről, amelyet elindítottunk, és már most meghívom Koszta elnökasszonyt a bizottság részéről. A római októberi európai ifjúsági konferencia el fogja mélyíteni ezeket a témákat, és lesznek más ülések szintén, amelyek a Youth Empowerment-tel foglalkoznak. Itt a fiatalok politikai részvételét is alá kell húzni, ki kell emelni. Egy kicsit elfelejtettük ezt a témát. Aztán a főigazgatók is találkoznak az uniós tagállamokból a, egy ülésen foglalkoznak az egészség és a fiatalok témájával, például a patológiai függőségek kérdésével a fiatalok körében. Aztán a különböző polgári szolgálatokkal. Az Európai Polgári Szolgálat szintén egy ülést szervez. Renci miniszterelnök úr beszélt erről az Európai Parlament előtt is múlt júliusban. Ez egy olyan szolgálat, amely kapcsolatban van a civil tevékenységgel, az önkéntes tevékenységgel, és lehetőséget nyújt arra is, hogy hogy e, a szakmai, egyéni szakmai képzést aláhúzza. Itt van különböző opciók elképzelhetők, lehetőségek elképzelhetők, a garancia, ifjúság vagy ifjúság garancia program keretén belül regionális programokban több mint ezer fiatal vesz részt. A 29 éves korig nagyon sokan jelentkeztek például ilyen önkéntes munkára, az Európai Parlament 2014. júliusában elfogadott egy jelentést a e témában már. Vannak más terveink is itt a különböző, a szemeszek különböző üléseit illetően a fiat, az olasz fiatalokról lesz egy ülés Rómában novemberben, ez is foglalkozni fog az Erasmus Plus programmal, valamint a Garancia Fiatalok programmal. Októberben pedig egy konferencia foglalkozik majd azzal, hogy hogyan lehet az Európai Polgári Szolgálat terén fejleszteni a munkát. Van egy európai javaslat, ugye fejleszteni ezt a szolgálatot, ami jelenleg még kísérleti stádiumban van, de lesz három olyan ország, Olaszország, Franciaország és Németország, amelyek majd ezt a szolgálatot kipróbálhatják egy ugyanúgy, mint ahogy kipróbálhatták az európai önkéntes szolgálatot is fontos egy másik ülés is, december 10-én lesz ez a Youth Work-ról szóló találkozó, és itt is a különböző tapasztalatok kicseréléséről lesz szó. Az a zárnám, hogy a fiatalok az újítás főszereplői, ők a ma és nem a holnap polgárai. Ezt ne felejtsük el akkor, amikor hatékony ifjúságpolitikát akarunk. Elnök asszony, köszönöm szépen ezt a nagyon kimerítő beszámolót. Igen, ez a ez a szolgálat, az Európai Polgári Szolgálat egy nagyon fontos újítás, fontos európai szinten és nemzeti szinten is. Most pedig megadom a szót azoknak a kollégáknak, akik fel akarnak szólalni, vagy szót kértek. Kérem. Pani Przewodnicząca, Szanowni Reprezentanci też Prezydencji Włoskiej. Köszönöm szépen. Egy rövid megjegyzést engedjenek meg az elején. a lengyel elnökség alatt is részt vettem ezekben a vitában, és nagyon jól emlékszem, hogy milyen nehéz volt ezt a munkát végezni. Csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy az elnökség nagyon rövid. Igazából kevés idő jut azokra a prioritásokra, amiket az elnökségek kijelölnek. Egyszerűen lefut az idejük. A fiatalok a sport, az oktatás területén hosszú távú lépéseket kell tenni. Ami engem illet, azokat a vállalkozásokat tartom pozitívnak, amelyek az eddigi munkára alapoznak. Semmi okunk szégyenkezni, hogyha jó kezdeményezéseket átvesszük az elődeinktől. Ez azt jelenti, hogy az a jó politika Európában, ha az egy következetes, felelősségteljes politika, amely nem egy-egy eseményből indul ki. Ez lenne egy általános jellegű megjegyzésem az eddigi mai eszmecserére. A második megjegyzésem az, hogy az egyes tagállamok elnökségei olyan időszakot kínálnak nekik, amelyekben a saját téziseiket, témáikat fokozottabban mutathatják be. Miniszter úr, az ön, önök fellépése azt tervezi, hogy erősíti a pénzügyi részvételt is a, ezen a területen, a saját ország részéről a következő kérdés, a sport jó dolog, egészséges dolog, de időről időre bizony balesetek is előfordulnak, fiatal emberek sérülnek. És Európában szeretnék vitát folytatni erről a témáról is. Mi van azokkal a fiatal emberekkel, akik abba hagyják a sportot, vagy akik megsülnek a sport során, főleg ha fiatalokról, 18 év alatti emberekről van szó, és figyelni kell arra, hogy ezek az emberek ne csak magukra hagyatkozhassanak, hiszen profi sportolásra készültek, nagy áldozatokat hoztak, és itt európai megoldásokra van szükség, hogy ezeknek az embereknek segítsünk, hogyha már nem részesei a rendszernek. Ez egy apró példa részemről csupán. Azt támogatom, hogy azokat a kezdeményezéseket vigyük tovább, amelyek Európában már belekezdtünk, és ne túlságosan egy-egy esemény mellett ragadjunk le. Köszönöm szépen, Morgánó képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, államtitkár úr. Azért szólok, mert meg vagyok győződve én is, csak úgy, mint az előttem felszólaló kollega, hogy nagyon rövid időszak, ugye egy elnökség, de egy elnökség, hogyha elkezd legalább nagyon fontos választásokat megvalósítani, az már egy nagyon pozitív elem, mert ez egy út kezdetét jelenti. Azt hiszem, hogy azt is hangsúlyozni kell, hogy felkérem Bobba államtitkár volt, hogy folytassa ezt a munkát, mert ő egy ismerem őt, és nagyon erőteljes módon tudja ezt a munkát továbbvinni. Megvannak a képességek, ahogy már ezt hallottuk. Folytatni kell a fiatalok jogainak gyakorlását, jogaihoz való hozzáférés témáját az Európai Parlament szintén nagyon sokat foglalkozik a fiatalok munkanélküliségével, éppen ezért itt nem ugye Bobba államtitkár úr a partnerünk közvetlenül, hanem a bizottság. Majd meglátjuk, hogy Juncker bizottsági elnök úr hogyan fog ja ezt az egész témát kezelni. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes arra is rámutatni, hogy ilyen új elemek, mint például az Európai Polgári Szolgálat, ugye rámutatnak az ilyen típusú elemek fontosságára. Már létezik egy más tapasztalat az önkéntes szolgálat terén, úgyhogy én csak megköszönhetem ezt a munkát, és biztos vagyok benne, hogy fo folytatódik a munka. Köszönöm szépen Szojdrova képviselőasszony. Děkuji eh, velmi za představení eh, eh, pro, pro... Köszönöm szépen, hogy felvázolta az olasz elnökség prioritásait az ifjúságot érintő területeken. Engedjenek meg egy kérdést és egy észrevételt. Én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy az Európai Unió az aktív állampolgárságot támogassa a fiatalok köre, körében hogyha arról beszélünk, hogy a teljes kihasználják a jogaikat, akkor ez azt is jelenti, hogy menjenek el szavazni, és felelősen éljenek ez ilyen jogukkal. Előfordul, hogy a fiatalok egyszerűen nem használják a szavazati jogukat oly mértékben, mint ahogy ezt tehetnék és az egész társadalom csak akkor tud megfelelni az ő igényeiknek, szükségleteinek, hogyha a, a politikusok az egyes országokban gondolnak a fiataloknak a jövőjére, és különösen a családpolitika területén igaz ez, ami rendkívül fontos a munka és foglalkoztatás mellett. Ezért nagyon fontos a támogatása az oktatásnak, de oly módon, hogy aktív állampolgárokká váljanak a fiatalok. Ez szerintem érinti a ö, civil ö, polgári szolgálatot is. És lenne van egy kérdésem is, Boba úr. Ö, az ifjúsági garancia alap, a garanciával kapcsolatban. Van egy bizonyos korlát, hogy milyen mértékben lehet lehívni az alapokat, különösen a legkockázatosabb területeken, ahol a munkanélküliség több mint 23 százalék. És vannak országok, ahol próbáljuk a korhatárt is kitolni, a 23 évnél fölé, ugye ön is 29 évet említett, hogy Olaszországban kiterjesztették, és lehívható még az alap. Én szeretném megkérdezni, az önök elnöksége alatt gondoltak-e arra is, hogy lehetővé tegyék, hogy az ifjúsági alapot olyan területeken is alkalmazzák, ahol nem magasabb a munkanélküliség, mint 23 százalék. Ez egy megoldás lehetne nem csak országoknak, hanem az egész programon belül, ha van egy ilyen lehetőség, ez sokat ad, nyújthatna. Köszönöm szépen. A Dinol képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy feltegyek egy kérdést az államtitkár úrnak. Mit tettek a garancia ifjúság program terén, ugyanis az előző elnökség során, tehát nevezetesen az új olasz kormány négy hónapja van, négy hónapja van hatalmon, most azóta hány fiatal talált munkahelyet, munkát Olaszországban és Európában. Hogyha ezt a programot, garanciifság programot figyelembe vesszük, akkor voltak-e már sikerek, vagy ha nem, akkor mit akarnak tenni? Köszönöm, Várt kollega. Ward, sorry. Ward kollega. Um, egész életemben fiatalokkal dolgoztam a kultúra, a művészet területén, és igyekeztem nekik segíteni, irányítottam őket, bevezettem őket a területre. A legjobb van akkor működik, hogyha megfelelő döntési lehetőséget kínálunk nekik, hogy beleszóljanak a döntésekbe, hogy a saját jövőjüket tudják alakítani. És a fiatal emberekről azt mondta, hogy az innováció hordozói, ez egy nagyon fontos dolog. Ehhez azonban szükséges, hogy biztonságot kínáljunk nekik, hogy kísérletezési lehetőséget, hogy kockázatvállalást kínáljuk nekik. Az egyik legnagyobb kihívás éppen az, hogy hogyan tudjuk ezt a biztonságot megteremteni művészként. Pontosan tudom, hogy ez mennyire fontos kérdés. Jó dolog, tehát számomra fontos, hogy ez a biztonság meglegyen, és lehetőséget kell adni a fiataloknak arra, hogy bízzanak a jövőben, és ez a jövő, ez az ő munkájuk, és nem mi alakítsuk nekik ezt. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezzel visszaadhatjuk a szót Boba államtitkár úrnak a válaszadásra, aztán majd a sporttal kapcsolatos kérdést a következő beszámoló után fogjuk megválaszolni. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is Szovjet kollégának a következőt mondom. Teljes mértékben egyetértek önnel. Az elnökség ugye mindössze hat hónapig tart, ez egy rövid idő. Ugye a nulláról semmit nem lehet igazából elindítani, Éppen ezért végtelenül fontos az, hogy a kontinuitást, a folytonosságot biztosítsuk. Ugye a különböző politikák akkor lesznek sikeresek, hogyha a folytonosság biztosítva van. Csak így lehetnek a politikák hatékonyak. Az olasz elnökség az ifjúságpolitikában két kérdéssel akar leginkább foglalkozni. Az egyik az a garancia ifjúságprogram, annak érdekében, hogy ez egy folyamatos strukturális programmá váljon, nem csak 2014-2015-re vonatkozóan kell, hogy működjön. Ugyanis elmondtuk, hogy megy, vannak olyan fiatalok, akik se nem dolgoznak, se nem tanulnak, semmiféle képzésben nem vesznek részt, és mindenképpen be kell vonni őket a mm, munkaerőpiacra. Éppen ezért nem a semmiből építjük fel ezt a munkát, már a különböző országokban megvannak a tapasztalatok, vannak különböző úttörő kísérletek, a bizottságnak is vannak kísérleti projektjei. Ez a perspektíva, ez az Európai Polgári Szolgálat, egy új lehetőségé válhat a fiatalok között, biztosíthatja a kulturális cserét is. Ami Morgan kollégát illeti, egyetértek vele, és úgy gondolom, hogy a jogokhoz való hozzáférés alapvető dolog, ugyanis a felelősség átruházás a fiatalokra fontos. Természetesen nem szabad őket úgy tekinteni, mint ki, mint, mint fiatalokat, akik azonnal készek arra, hogy a felelősséget vállalják, és átruházhatjuk rájuk a felelősséget. De a szociális területen az újítás nagyon fontos. Hidrova kolléganőnek a következőt mondom, igen, osztom a véleményét a különböző politikáknak. Ö, olyan szerepük is van, hogy egyre több fiatal ö, vegyen részt a szavazásokon, a igen, meg kell kongatni a vészharangot, a fiatalok számára biztosítani kell a különböző lehetőségeket, meg kell őket hallgatni, mert a demokratikus folyamatok elszegényednek, hogyha a fiatalok nem vesznek részt a szavazásokon, nem szavaznak, nem vállalnak felelősséget, már pedig meg kell, hogy változtassák a társadalmakat, amelyekben élnek. A fiatalokat nem lehet elválasztani a családpolitikától sem. Ami a garancia programot illeti, nincs mm, ez a 23 százalékos határ, de tudjuk, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki se nem dolgozik, se nem se nem vesz részt semmiféle képzésben, oktatásban. Olaszország 29 éves korban határozta meg ezt a határt, és azt látjuk, hogy az Európai Unió is ebbe az irányba halad, ami pedig Dinolfi képviselő kérdését illeti, hát nem ismerem az európai adatokat, de azt hiszem, hogy Olaszországra vonatkoztatva is, ugye néhány hónappal ezelőtt kezdtük el ezt a programot, még túl korai lenne akármilyen adatokkal szolgálni. Azt hiszem, hogy 2015 végéig, vagy már 2014 végén esetleg egy egy mérleget vonhatunk, de leginkább 2015 végén. Végül pedig, ami volt képviselőasszony által feltett kérdésre vonatkozólag mindenképpen szélesíteni kell azokat a lehetőségeket, amelyek szociális, oktatási tereken lehetővé teszik a azt, hogy transzveszális képességeket fedezzenek ki a fiatalok, hogy a szakmai képzésük, az egyéni képzésük biztosítva lehessen, mert de ez egy olyan folyamat, amely jobbá teszi a helyzetüket, önállósodhatnak egy védett környezetben, vállalhatják a felelősséget, aztán a későbbiekben társadalmi szinten is. Nagyon röviden a sporttal kapcsolatosan talán akkor tehát ha lehet tényleg nagyon-nagyon röviden, mert még a koordinátorok ülését folytatni kell, és a tolmácsok munkaideje is lejár. Úgyhogy röviden kérem a sportbeszámolót, aztán a kérdést. Tehát akkor nagyon összefoglalva elmondom a sporttal kapcsolatos prioritásait az olasz elnökségnek. Elsősorban folytatni akarjuk mindazokat, mindazokat a, mindazt a munkát, amelyet elkezdett a görög elnökség. A 2014-2017-re vonatkozóan megvan a munkaterv. Az olasz elnökség nagy figyelmet szentel a sportkultúrának, mert nagyon fontos szerepe lehet a szociális területeken is, nagyon hatékonyan lehet felvenni a harcot az például a, mm, a különböző megbundázott sportesemények terén is az új prioritásokkal, az Európai Unió sportminiszterei találkoznak Rómában október 20-21-én, aztán november 25-én Brüsszelben, és foglalkoznak ezekkel a prioritásokkal. Van két másik téma, amelyek nagyon specifikusak. Az egyik a sport és az innováció közötti kapcsolat, sok esetben a sport lehetővé teszi az új technológiák fejlesztését, és ez más területekre is kihat. Aztán van egy másik terület, amely nagyon-nagyon jelentős, nagy figyelmet szentelünk a sport tapasztalatoknak, a sport gyakorlatnak, például amely kapcsolatban van az egészséggel, a fiatalok egészségével. Ezek fontosak, mert az utóbbi adatok arra mutatnak rá, hogy csökkennek a, csökken a fiatalok körében a mozgás, egyre ö, inkább ülő életmódot folytatnak, egyre mm, több fiatal gyerek elhízott, éppen ezért nagyon fontos az egészség és a sport kérdése is. Amit Pane Bianco, Pane Bianco igazgatóra ad választ most a, fel, a feltett kérdésre a sporttal kapcsolatosan, de az államtitkár úr már beszélt arról, hogy a sport területen mi kis a központi kérdések az elnökség számára, például a sport és az iskola egy ilyen központi kérdés. Mindenképpen fontos nagy figyelmet szentelni e témának, és e-, ezen a területen Elindult már egy specifikus jogszabály kidolgozása, érvényekkel jutatni a sport és iskola kapcsolatát, és az olasz elnökség folytatja ezt a munkát. Szeptember 10-én, 11-én Rómában lesz egy konferencia, amely kettős karrierekkel foglalkozik. Meg kell említeni, hogy azt is, hogy lesz egy az atléták európai hálózatának egy konferenciája szintén. Ennyit akartam elmondani, elnök asszony, köszönöm szépen, itt be kell fejeznünk, köszönöm szépen a elnökség képviselőinek a beszámolókat, a munkát, Két évvel ezelőtt az Európai Parlament elindult, elindított egy jelentős munkafolyamatot a sport témájában. A kettős karrier kérdése is nagyon fontos kérdés, ez a fiatalokat is érinti. Éppen bejött Fiszász képviselő úr, aki foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ezzel tehát lezárom ezt a munkát. Ugye 29 éves korig élhetnek a garanciafiság program előnyeivel, ahogy már hallottuk, 2015 után természetesen majd felülvizsgálják ezt a programot, akkor már nem olasz elnökség lesz, de biztos, hogy folytatni fogja a köve- következő elnökség is ezt a munkát, mert ez nagyon fontos az ifjúságpolitika szempontjából a jövőre vonatkoztatva. Üdvözölni szeretném most a vendégeinket, és most kérem, hogy csak a koordinátorok maradjanak a teremben, a többiek hagyják el a termet, mert a koordinátorok ülését folytatjuk, és zárjuk le. Mindössze 20 percünk van, fel kell gyorsítani a munkát, úgyhogy kérem, hogy a, akiket ez nem érint, hagyják el a termet.